Okay, I think um, we can now. Azt hiszem, hogy. We can now start. És neki láthatunk a mai ülésünknek. Köszönöm szépen. The appointment of the chairperson of the single supervision. Az egységes felügyeleti tanács, bankfelügyeleti tanács elnöki tisztjére jelölteket hallgatjuk meg egy nyilvános meghallgatás keretében. Nem hiszem, hogy bárkinek lenne ellenvetés a napirendel kapcsolatban, hiszen semmi más nincs a napirenden, mint ez a nyilvános meghallgatás. A, az eljárása megszakott, a jelöltünk, Núi asszony kb. 10 perces bevezetőt tart. A hozzászólók listája, akik kérdéseket szeretnének intézni a jelöltünknek. A lista már itt van előttem. Kérem, ne tegyenek fel túl sok kérdést, hiszen a túl sok kérdés nem lehet aztán három percben megbeszélni. Ilyen öt perces blokkokban fogunk majd menni, tehát egy-két perc a kérdésre, három perc a válaszra. Kérem, hogy mindenki legyen belátó és racionális. Ismét mit is mondhatnék, üdvözlünk Daniel, tiéd a szó. Honorable members of the European Parliament, I am very honored. Tisztelt elnök asszony, kedves hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma délután önök között az LKB kormányzó tanácsa eh, engem jelölt az Egységes Felügyeleti Mechanizmus Felügyeleti Testület elnökeinek. Nagyon örülök annak, hogy eh, személyesen is beszámolhatok eh, a szakmai tapasztalatomról, és az európai integráció iránti elkötelezettségemről. Először is elmondanám, hogy szakmai karrierem egészét a bankfelügyeletnek szenteltem, és azt hiszem elmondhatom, hogy egy valóban átfogó tudással rendelkezem, nemzeti, európai és nemzetközi szinten is, jó időkben és rossz időkben egyaránt rendelkezem tapasztalattal. Az elmúlt tíz évben a francia bankfelügyeleti hatóság elnöke voltam, amely három éve fúzionált a biztosítási felügyelettel aktívan részt vettem az európai felügyeleti mechanizmus kidolgozásában, a 80-as években a kontaktcsoporttal, aztán bankfelügyeleti bizottsággal, aztán az európai felügyel, bankfelügyeletek testületével, az Európai Bankfelügyelet és az Európa felügyeleti testületének is tagja vagyok, most már nem is első alkalommal jelennek újra. Az ssm kapcsolatos ki és a bank szektorral kapcsolatos kihívásokkal kezdeném. Úgy érzem, hogy az egységes vegyeleti mechanizmus nagyon fontos eszköze annak, hogy a pénzügyi válságból való kilábalást levezényeljük. Azt hiszem, hogy az európai állampolgárok érdekét szolgálja majd az, hogy egy egységes vegyeleti mechanizmus szolgálja majd a bankuniót, illetve a gazdaság és monetáris uniót is meg tudjuk szilárdítani, ahogy azt eh, a jelentésünk, az ennek jelentése is eh, hangsúlyozza. Ugyanakkor az európai bankfelügyelet integrációja eh, több mérföldkövel rendelkezik, ilyen például a SEPS létrehozása, a parlament támogatás nélkül ez annak idején nem valósulhatott volna meg. Ezek a lépések vezettek oda, hogy a bankfelügyelet európai kultúrája kialakuljon. Az SSM, mint illetékes hatóság, a meglévő pénzpiaci felügyelettel, főként az Európai Bankhatósággal szoros kapcsolatot ápolunk. Meggyőződésem, hogy az SSM nagyon fontos lehet a bankhatóság számára, és minket majd sok szempontból támogathatnak például az egységes bankfelügyeleti kézikönyv, az egységes szabálykönyv, például a mérleg értékelés, a stressztesztek, illetve a banki eszközelemány felmérése terén is. Új korszak kezdődik a bankfelügyeletben Európában, ezt nyugodtan állíthatjuk. Az LKB égisze alatt fogunk működni, monetáris politika és a bankfelügyelet teljes elhatárolása természetesen megvalósul, ez fontos alapelv. Az SSM-nél egy versenyvizsgákon keresztül veszük majd a legmagasabban kvalifikált embereket fel, annak érdekében, hogy Európa párti bankfelügyelők segítsék ezt a munkát, és együtt tudjanak működni a tagállami felügyeletekkel, hiszen nélkülük nem működhet az SSM. A bankfelügyelet minőségének javítása. Erre van most lehetőségünk, a bevált gyakorlatokat például meg tudjuk osztani a többiekkel, és alternatív, kreatív, innovatív, újító jellegű ötletekkel tudjuk ezt megvalósítani. Arról nem is beszélve, hogy az LKB lesz az egységes konszolidált felügyelet, felügyelője, felügyeleti hatósága az egész európai övezetnek, és ezáltal a bankfelügyelet gyakorlatának konvergenciáját is meg tudjuk valósítani. Hasonló módon az LKB prominens szerepe segít majd abban, hogy a tagállami orientáltságú gyakorlatok, például a ring fencing néven elhíresült gyakorlat elterjedhessen. A banki ágazattal szemben következetesen tudunk majd a bankunió egészében eljárni, független attól, hogy melyik bank vett fel egy adott kérdést. Ha megengedik, akkor most a kihívásokra térnék át. Mi vár ránk? Nos, meg kell tartanunk az előkészítő munkában tapasztalt lendületet, úgy érzem, hogy kulcsfontosságú, hogy a felügyeleti tanács rögtön az elején megfelelő üzenetet küldjön, jelzéseket küldjön, hogy a bankágazat stabilitását biztosítsuk. Az átfogó banki mérleg felmérésnek pontosan ez a célja. A júniusi tanácsülés, illetve a legutóbbi ECOFIN ülés is megerősítette, hogy hiteles védőhálóra van szükség, amint e, megjelenik az eredménye ennek az eszközállomány felmérésnek. Az Európai Parlament e, jogos eh, elvárása az, hogy átlátható, elszámoltatható módon működjünk, ezekhez az elvárásokhoz, várakozásokhoz fel kell nőnünk, ezt fontosnak tartom, és természetesen vállalom azt, hogy felelősségi körömet a az intézményközi megállapodás betűje és szelleme értelmében lássam el, az Európai Parlamenttel szemben különösen áttekintető, átlátható módon kívánunk eljárni. Ez az elszámoltathatóság tovább erősítő a bankfelügyelet legitimációját. Kihívás még az is, hogy valóban gyümölcsölözen legyen az együttműködés a központban, működő, a tagállami szinten működő bankfelügyelet ellátó szakértők, szakemberek között. Ez mindig jó ez a fajta együttműködés, de az SSM sikere szempontjából ez elengedhetetlen, hiszen az együttműködés eh, minősége az előfeltétele ennek, főként a közös felügyeleti csapatokban, akik körülbelül 130 nagy bankfelügyeletért lesznek majd felelősek. A világ legnagyobb bankfelügyelői hatóságává válik majd. Ez láthatjuk, hogy globális szinten is mekkora jelentőséget játszik majd. Az európai pénzügyi felügyelettel, az e -E bankhatósággal, a rendszerkockázati testülettel kell együttműködnünk európai szinten, globális szinten pedig oda kell figyelnünk arra, hogy az SSM a Bázeli bizottságon milyen szerepet játszik, a pénzügyi stabilitási tanácsban. Persze nagyon pozitívnak tartom azt, hogy Európa a nemzetközi szintéren is határozottabban tud hozzászólni ezekhez a témákhoz. Az utolsó kihívás az, hogy időben létrejöjjön a bankunió következő két pillére, jelentős előrelépés történt a bankszanálás terén, ugyanakkor megoldatlan kérdések vannak még bőven. Az Európai Parlament meg, majd a megválasztandó képviselői a tanácssal együtt nagyon fontos szerepet játszanak, majd a megállapodás megkötésében. Tehát az SSM nem lehet hatékony és hatásos, hogyha európai szintű robosztus támogatás nem áll mögötte, és remélhetőleg a bankunió harmadik pilléréről egy ilyen megállapodás minél hamarabb megszületik, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselő, köszönöm a figyelmüket, most pedig nagyon szívesen reagálok a kérdéseikre. Köszönöm szépen, nézzük akkor a kérdéseket, és mindenki tartsa be a felszólalási időt, ahogyan mondtam már, jelentkeztek többen is. Úgyhogy, ha valaki nem került fel a listára, felesleges integetni az első Jean-Paul Gauzé a néppárt részéről. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. <laughs> Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, még egyszer. Nulvió asszony, a tanács választotta önt, az igaz, a kormányzó tanács az első akadályt már megugrotta egy magánmeghallgatás során, és én nem leszek túlságosan eredeti, hiszen ugyanazokat a kérdéseket fogom önnek szegezni, amelyre egyébként már válaszokat adott a levélben is. Úgy tűnik, hogy valóban ön felett meg legjobban a shortlisten a, ezeknek a kritériumoknak. és arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint milyen szempontok szerint választották ki pont önt a kormányzó tanács tagjai? Monsieur le député. Képviselő úr, úgy vélem, hogy hogy a hosszú évek tapasztalata a bankfelügyeletben, ez mindenképpen mellettem szólt, nincs bankkári tapasztalatom, ami pozitívum lehetett volna, ugyanakkor nem csak jó időkben, hanem válságidőkben is rendelkezem bankfegyeleti tapasztalat, ez megint csak pozitívum lehetett. Úgy vélem, hogy a francia prudenciális felügyelet bevezetése három és fél évvel ezelőtt, ami a nevemhez fűződik, és ami igen nehéz feladat volt. Például a bankfelügyelet és a biztosításfelügyelet fúziója, hát ez igazából a két ágazat nem rajongott az ötletért, de képes voltam gyorsan levezényelni ezt, és mindenkit rábírni arra, hogy hogy bizalmi légkörben és átláthatóan együttműködjenek, támaszkodva egymás tapasztalatára, szakértelemre. Szerintem ezt is nagyra értékelte a kormányzó tanács az esetemben. Nemzetközi és európai, főként európai tapasztalattal rendelkezem. Gondolom ezt is előnyként tekinthetjük. És valóban igazi Európa pártinak vagyok tekinthető. 2003-ban eh, mm, Bázeben ott volt, amikor a SEPS eh, létrejött, Az Maria Holden került kiválasztásra elnökként. Én azonnal azt mondtam, hogy ha nincs még alelnök, akkor én szívesen vállalom ezt a szerepet. Voltak más jelöltek is, de aztán egyik dolog vezetett a másikhoz, és én mindig szívesen, lelkesen eh, fogadtam el azokat a felkínált feladatokat, amelyek egy dosszié levezetését, egy munkacsoport elnökletét eh, jelentették. Ezt mindig lelkesedéssel és odaadással végeztem a munkámat, azt hiszem ezt is nagyra értékelték. Illetve itt van még az a tapasztalat, amit Franciaországban szereztem. A, a parlament eh, a francia parlament, a szenátus, a pénzügyi bizottság előtti meghallgatások során, amikor bizony be kellett arról számolnom, hogy hogyan zajlik a bankfőgyelet, azt hiszem ez is eh, előnyömre szolgált. Very much. Köszönöm szépen. Most pedig akkor az SND frakció részéről része. <laughs> <laughs> I was, all ready to call Antolin, but you were... Antolint akartam szólítani, de igazad van, te következel. Portugálul szeretnék kérdezni, mondja a képviselőasszony. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy eljött ma hozzánk. Köszönjük, hogy hajlandó válaszolni a kérdéseinkre. A felügyeleti feladatok megkezdése közös felügyeleti struktúra keretében ez az első nagy pillanata a bankuniónak. És úgy gondolom, hogy a polgárok szeretnék tudni, hogy miért, illetve hogyan fogja ön tapasztalatával a nemzeti felügyelőhatóságokat összefogni, amikor inkább helyi bankokról van szó, hogyan tudja biztosítani tehát a felügyeleti logika integritását a részvevő országokban? Nem könnyű ugyanis megtalálni az egyensúlyt ilyen sok eltérő helyzet esetében. Másodszorban pedig úgy gondolja-e, hogy előre tudunk lépni annak érdekében, hogy a felügyelet és a szanálás megvalósuljon, vagy pedig azt gondolja-e, hogy inkább egy olyan felügyelet irányába haladunk el, amely egységes európai szinten? Hogyha figyelembe veszük az arányosság témáját, illetve ezen tevékenységek lényegét. Harmadik kérdésem. A felügyelet, tehát a banki unión belüli felügyelet, illetve az azon kívüli felügyelet közötti kapcsolatra kérdeznék rá. Vannak-e garanciák arra, hogy a banki unión belül határozottabb struktúrákkal rendelkezünk, ez nem feltétlenül garantálja a belső piaci határozottságunkat. És szeretném, hogyha a banki unió kérdését is felvetnénk még egyszer. Válasz, ami a közös munkát illeti, amit tehát a nemzeti csapatokkal végzünk, a nemzeti bankokkal. Úgy hiszem, hogy e toborzási folyamat során ez persze még nem zajlott le, számos pályázó pályázat érkezett kiváló szakemberektől, akik nagyon európai mentalitással rendelkeznek. Ezért azt gondolom, hogy ez a projekt illetve mindannyian azt gondoljuk, hogy ez a projekt nagyszerű projekt Európa szempontjából egy olyan rendkívüli lehetőség, amelyel javíthatjuk a felügyelet minőségét Európában. Ezért biztos vagyok abban, hogy az tevékenység szellemisége valóban azt támogatja, hogy Európa érdekébe tevékenykedjünk. Elkezdtünk gondolkozni azon, hogy a közös felügyeleti csapatokat hogyan lehetne kialakítani. Például lesz ennek egy vezetője, az úgynevezett koordinátor, aki 5-6 kollégával rendelkezik, illetve Frankfurtban akár tízzel, a csapat többi része pedig az országokban helyi szinten fognak tevékenykedni Frankfurt alatt és azt hiszem, hogy ez a struktúra nagyon jól megoldja azt, hogy elvégezzük a megfelelő munkát. Azt hiszem, hogy az irányítás szempontjából az egyik legnehezebb feladat az olyan csapatokat irányítani, amelyek különböző országokban, különböző hatóságok alkalmazásában állnak. Tehát támogatnunk kell ezt a közös irányító illetve felügyeleti csapatot. Azt hiszem, hogy az SSM esetében két különböző feladatról beszélünk. Ezért eltérő hatóságokra van szükség, de azt gondolom, hogy az egységes szanálási mechanizmust minden európai bank számára biztosítani tudjuk, nem pedig csak a nagy bankok számára. Azt hiszem, hogy ez lenne a legkevésbé optimális, hogyha csak a nagy bankokra koncentrálnánk. Ami pedig az SSM egységes belső piacon való tevékenységét illeti, azt hiszem, hogy az SSM az Európai Bankhatóság szempontjából előnyt jelent, ugyanis konzisztenciát biztosíthat a vita szempontjából. Ezen kívül természetesen az ebára szükség van a bankhatóságra. Andrea Erria, az elnök kell együttműködve vezetjük a cepszet. nagyon jól ismerjük egymást, Nagyon szívesen dolgozom együtt Andreával, és egészen biztos vagyok benne, hogy jól fogunk tudni együttműködni mindkét pozíciómban. Az Európai Bankhatóság az SSM szempontjából mindenképpen egy előnyt jelent, hiszen van egy egységes felügyeleti kézikönyve, kötelező standardokat állapított meg arra vonatkozóan, hogy eh, hogyan lehet a stresszteszteket lefolytatni, és az EBA-val, a bankhatósággal az elkövetkezendő év során biztosan együtt fogunk tudni működni, mégpedig kiválóan. Ne haragudjanak, hogy ilyen hosszan válaszoltam, de ez nagyon lelkesítő téma számomra. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az Aldi nevében Szilvi Gulák. Köszönöm, hogy eh, időszakított eh, ránk. Nagyon örülök annak, hogy az LKB elismert az ön szakértelmét. A nemzetközi aspektussal kapcsolatban azt írja itt a válaszaiban, hogy a célja az, hogy a legnagyobb bankfelügyeleti hatóság eh, integrációja a célja. Gyakran eh, Európában eh, legitim kérdésekbe temetkezünk. Az ön tapasztalatra építve, Bázeli New Yorki tapasztalatára építve, hogyan képzelje az együttműködést, nem csak a barát és diplomáciai együttműködést, hanem ön szerint hogyan tudunk létrehozni egy olyan világot, ahol, ahol mondjuk Ázsiában integrált a pénzpiac, hogy jó legyen a, a bankfegyeleti együttműködés is, hiszen néha igen nehéz döntéseket is meg kell hozni. Úgy vélem, hogy Európa hangját eh, ahhoz, hogy meghallják, ahhoz koherensnek kell lennünk, eh, egységes áspontot kell képviselnünk. Sajnálatos mondan ez nem mindig van így a különböző nemzetközi fórumokon, és biztos vagyok benne, hogy az SSM jelenléte eh, ezen a téren javulást hoz majd ugyanakkor az bankhatósággal egy, egyeztetni kell, hiszen ez a két hatóság lesz majd jelen a nemzetközi fórumokon. Ami a többit illeti, mit is mondhatnék, tisztában kell lenni a különböző piacok, banki piacok, pénzpiacok működésével, a gazdaság sajátosságaival az világ különböző térségeiben hiszen megvannak nekünk is a saját európai sajátosságaink, például a bank, gazdaság 75%-át eh, a bankok eh, finanszírozzák, és csak 25%-át a, a, a piacok, ez pont az ellenkezője az amerikai aránynak. Úgy tűnik számomra, hogy kell egy jogszabály a tevékenységek, eh, banki tevékenységek a banki struktúra belül tevékenységek elválasztásáról. Eh, úgy tűnik számomra, hogy a nemzeti jogszabályokon kívül egy európai szintű jogszabályra is szükség van, eh, és az SSM ezen a téren is aktív kíván lenni. Ugyanakkor a gazdaságfinanszírozás struktúrájával kapcsolatos problémánk van. A market making ként elhíresült eh, folyamatokkal kapcsolatban valamit tennünk kell. Legyen szó egyébként például a különböző részvénykibocsátásokról, vagy az ilyen-olyan befektetési alapok működéséről, mint Amerikában itt is a szakemberek szaktudására támaszkodva és figyelembe véve az európai sajátosságokat azt hiszem, hogy eredményre juthatunk, és egy robosztus, stabil pénzügyi rendszer tudunk kialakítani. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Sven Gigold. Üdvözlöm. Két alapvető kérdésem lenne először is. A meghallgatás előtt egy hosszas és gyakran igen fájdalmas tárgyalási folyamat zajlott az új felügyeletről, az új felügyelőről itt az Európai Parlamentben. Egy munkacsoportot hoztunk létre olyan képviselőkből, akik majd figyelemmel kísérik az ön munkáját, és az EKB-nak benyújtottunk egy sor kérdést. Sajnálatosan a válaszok ugyan explicitek voltak, de sajnos voltak olyan kérdések, amelyekre nem kaptunk választ. Például az SSM előkészítő csoportja tagjaira is rákérdeztünk, illetve a jövőbeni szervezeti ábrát is szerettük volna látni. A kérdésem tehát az, hogy készen áll-e az összes kérdésünkre teljes kér, körben válaszolni? Nyilván vannak titoktartási kötelezettségek, de ezen túlmenően kész-e teljes körűen válaszolni a kérdéseinkre az átláthatóság jegyében a parlament irányában? Másodszorban pedig a monetáris és felügyeleti politikák szétválasztásáról szeretném megkérdezni, vállalja-e, hogy bizonyos kulcsfontosságú funkciók szétválnak, nevezetesen például az emberi erőforrások osztálya, a nemzetközi és a jogi osztály, a felügyeletnél ezek külön szervezetként fognak működni, és saját tapasztalatára, szakértelmére építeni. Köszönöm szépen. Én személyesen úgy gondolom, hogy a parlament elvárásai az átláthatóság, az elszámoltathatóság tekintetében teljesen jogosak, és szerintem az európai polgárok igencsak megszenvedték a válságot, amit egy pénzügyi válság indított el. A kérdéseikre választ várnak, szeretnék tudni, hogy mi mit végzünk, és biztosnak akarják látni, hogy hasonló dolgok nem fordulnak még egyszer elő. Nyilvánvalóan van egy intézményközi megállapodás, és ennek keretében feladatom, és el is vagyok kötelezve amellett, hogy megfeleljek ezen megállapodás minden betűjének és szellemének. Én alaposan átanulmányoztam a megállapodás tartalmát, és ebben én semmi olyasmit nem látok, amit eddig nem végeztem volna, akár a francia szenátus vagy parlament felé meghallgatásokon, vizsgálóbizottságok előtt, tehát a jelenlegi feladat körömmel járó felelősségi körrel is teljes mértékben tisztában vagyok. Igyekszem megválaszolni a kérdéseit. Lehet, hogy hosszabban tudtam volna kifejteni a válaszaimat, de én úgy gondoltam, hogy fontosabb gyorsan megküldeni a válaszaimat írásban, Elnézést, én nem kritikát akartam gyakorolni, az EKB válaszait tartom nem teljes körűnek, mondja a képviselő úr. Az egyetlen egy válasz, ami a monetáris politika és a felügyelet szétválasztására vonatkozik, ez nagyon fontos elv. Én jegybankban dolgoztam, ahol a monetáris politika és a felügyeleti jogkör is ötvöződött, tehát pontosan tudom, hogy ezt az elvet tiszteletben kell tartani, a különböző beszámolási vonalakra gondolva, az adatbázisokra, információcserére. Tehát számomra ez nem okoz problémát, a kérdés teljesen indokolt. Egy nüanszot engedjen meg ami az emberi erőforrások kérdését, illetve a belső mobilitást a szervezeten belül. A Bank de France-nál volt ilyen mobilitás, és nagyon fontos, hogy a felügyelők jó szakemberek legyenek. Vannak olyan szakemberek, akik nem akarnak 20 évig felügyelőként dolgozni, hanem szeretnének a jegybank más és más részlegeiben is dolgozni. A lényeg az azonban, hogy politikailag szétválasztódjon a két funkció, és független eh, beszámolási folyamatokra épüljenek, és ezzel eh, tudjuk védeni a felügyeleti munka során szerzett információkat. Ami a nemzetközi és jogi osztályokat illeti, ezek eh, külön részlegek legyenek-e, erre nem válaszolt még. Lesz egy nemzetközi részleg a horizontális irányítás alatt, ez a horizontális irányítás egy sor ilyen horizontális részleget fog át, ezen kívül a horizontális igazgatóságon jogászok is működnek majd. Egyelőre még az EKB-val folynak a viták a titkárság, a felügyelet titkárságának szervezetéről. Véleményem szerint ott is helyt kell adnunk jogászoknak, hiszen ők azok, akik az utolsó pillantásukat vetik az egyes anyagokra, dokumentumokra, annak érdekében, hogy azok jogi nyelvezete megfelelő-e a felügyelet fogja ezeket a döntéseket, határozatokat megfogalmazni három jog alapján, az európai jog, tehát a rendelet alapján, ez a könnyebbik fel a dolognak, az irányelvből fakadó jogi anyag a második, eh, amit esetleg eltérően eh, ültettek át, vagy értelmeznek az egyes tagállamok, és harmadikként eh, a nemzeti jogot is figyelembe kell venniük, például a szankciók esetén. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelően képzett jogászok legyenek ezen a szinten is. Egyelőre ez még folyamatban van, én minden esetre arra törekszem, hogy megfelelő munkát tudjuk végezni ezeken a területeken is. Elnök, és akkor most a GUE nevében eh, Miklis Tanklis. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Noi asszony, hogy eh, elfáradt ide, és köszönöm a bevezetőjét, a bemutatkozását. Említette, hogy eh, az SSM felügyeleti tanácsának elnökeként az egyik fő feladata az lesz, hogy a nagy bankok eszközállományát értékelik, és egyfajta új stressztesztet vezessen be. Ennek a fő oka, hogy a nagybankok tőke követelményét is ellenőrizze, aminek a jelenlegi mértéke 8 százalék. A görög pénzügyi program és az ezzel kapcsolatos memorandum alapján 2012-14 között a görög bankok adó, követ, követelménye 9 százalék, tehát nem 8 százalék, hanem 9 százalék. Ez megkérdőjelezhető gyenge bankok esetében. Jelenleg zajlik Görögországban a bankszektor szerkezet átalakítása. És ennek van a gazdaságra is némi kihatása, hiszen itt milliárdokról beszélünk, milliárdokat kell lekötni, ami nem a gazdaság ösztönzésére fordítódik. Tehát a kérdésem a következő. Nem javasolná-e a görög bankok esetében ennek a határnak a leszállítását az EU-s általános 8%-os szintre? Köszönöm szépen. Elnézést. Nem tudok erre kötelezettséget vállalni. Ha engem választanak a felügyeleti tanács elnökeként, akkor ebben a minőségemben azt kell biztosítanom, hogy a mérlegek értékelése, a stressztesztek megfelelően alátámasztott módszertannal készüljenek, megfelelően felkészült csapat részéről, az EKB játszana ebben a vezető szerepet, más felügyeletekkel együtt működve, megfelelő irányítás és együttműködés mellett a nemzeti hatóságokkal, különösen a mérlegeket vizsgáló irányító bizottságra gondolok itt, ennek szintén tagja vagyok. Tehát ezt az együttműködést minden szinten biztosítani kell. Ez az én mandátum, ez az én felhatalmazásom, és az adott helyzettől, az adott bank helyzetétől függően akár tagállamról, akár konkrét bankról beszélünk, a felügyelek bizonyos eszközökkel rendelkeznek arra, hogy nagyobb likviditást írjanak elő, vagy nagyobb szavatoló tőkét. Én most konkrétan nem ismerem a görög bankok helyzetét, tehát nem tudom megítélni, hogy ez a követelmény túl magas, vagy nem túl magas. Minden esetre nem a görög bankok állnak egyedül azzal, hogy 9%-os szavatoló tőke követelménynek kell megfelelniük, francia bankok között is vannak ilyenek, tehát eh, ez nem hiszem, hogy verseny esélyegyelőségi kérdést vetne fel. Köszönöm szépen. Akkor a néppárt részéről Marian, tessék. Uh, Madame Louis, uh, thank you. Well, um... Nui asszony, köszönöm szépen, hogy eljött, és gratulálok önnek, hogy kiválasztotta önt az EKB re a pozícióra. Néhány kérdést szeretnék intézni önhöz. Lagarde asszony egyszer azt mondta, hogyha a Lehman Brothers inkább Lehman Sisters lett volna, akkor azért az egész világ máshogy nézne ma ki. Ez azt jelenti, hogy a nők teljesen máshogyan kezelik a kockázatot, és általánosságban óvatosabbak vagyunk. Hogyha ezt komolyan vehetjük, akkor azt a következtetést kell levonnunk, hogy a gender politika a gazdaságnak ezen a területén nem egy másodlagos tényező, hanem nagyon is fontos. Az EKB-val is folytatunk már erről beszélgetéseket, a kérdésem pedig önhöz az lenne, hogy ön megpróbálja biztosítani, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósuljon az EKB új felügyeleti hatóságában. A következő kérdésem pedig, amit a tárgyalásokról is, tárgyalásokon is felvetettünk, ön hogyan látja a kapcsolatot a felügyelő bizottság elnöke, illetve alelnöke között. Az eredeti bizottsági javaslatban ez a két funkció egymással felcserélhető volt valamilyen módon, és mi úgy éreztük, hogy az elnök az Európai Központi Bank irányító testületének nem lehet tagja, ugyanakkor viszont alelnöki pozíciót kell betöltenie, illetve helyettesíteni az elnököt, hogyha erre szükség van. A szanálási mechanizmusról is számos kérdést tettünk fel, de azért ez nem volt egészen világos számomra, és ezt újra megkérdezem. Ön úgy érzi-e, hogy az LKB és a felügyeleti hatóság a mechanizmus létrehozását függetlenül is elindíthatják. Köszönöm szépen, és a választ várom. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Azt kell mondanom, hogy nagyon szeretek olyan környezetben dolgozni, ahol sokszínűség uralkodik. A Bázeli Bizottságban 15-en voltunk, és 13 nemzetiségűek, illetve 13 országból érkeztünk, és ez nagyon-nagyon érdekes környezet volt. Ezzel kapcsolatban azt is szeretném elmondani, hogy úgy hiszem, hogy a nők a nőknél a felügyeletben nincs szükség nemi preferenciákra. Például, hogyha a német kollégáimat nézem meg, vagy finn kollégáimat is, rendkívül erős, határozott felügyelő, felügyeleti hatósági vezetők, mint nők, és úgy látom, hogy a nők nagyon jó munkát végeznek a felügyeleti tevékenységben. Én továbbra is úgy gondolom, hogy a munkatársak toborzása során elsősorban az érdemeket kell néznünk, ugyanis olyan emberekre van szükségünk, akik tudják, hogy mit csinálnak, hajlandóak keményen dolgozni, és hajlandóak tanulni, ugyanis ez borzasztó nehéz terület. Azonban attól sem félek, hogy nem fogunk elég nőt találni, sőt, mi több olyan környezetet szeretnék, amelyet a sokszínűség jellemez, még a nemi sokszínűséget is ideértem, hogyha ez megoldható. De elsősorban az érdemeket fogjuk tekinteni, ez lesz az alapelvünk. Ami pedig az elnök, illetve az alelnök szerepkörét illeti, illetve a Lehman Sisters, Lehman Brothers kérdését illeti, nem is arról van szó igazán, hogy ki a főnök, hanem hogy jó legyen az irányítás. Hogyha valaki az elnök, akkor legyen ő a főnök, teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi, hanem az embereknek is úgy kell rátekinteniük, mint a főnökre. Jelen pillanatban egy olyan intézményt vezetek, ahol 1100-an dolgoznak. Legárd asszony nevezett ki, aki bárki mást is választhatott volna. 600 emberről, tehát 1100 emberre nőtt az alkalmazottak száma, és hogyha kétségbe vonta volna vezetői képességeimet, akkor Lagarde asszony valószínűleg nem vállalta volna ezt a kockázatot, hogy engem kinevezzen. Ami pedig a szanálás kezdeményezését, beindítását illeti. Én azt hiszem, hogy a válaszom itt nem lehet eléggé pontos, mert vannak kételjeim. Úgy gondolom, hogy a felügyeleti hatóságok azok a, a szervezetek, amelyek a legjobban meg tudják ítélni, hogy a bankok helyzete rendben van-e vagy sem, kell-e alkalmazni a szanálást vagy sem. Azonban a szanálás kezdeményezését indítva hogy ebb, ezen a területen vajon a felügyelet a legmegfelelőbb hatóság, ezen nem vagyok, ebben nem vagyok biztos. Valószínűleg a felügyelő hatóság elnökét lehet ezzel kapcsolatban megkérdezni. De persze az egyes országokban eltérő a helyzet, és valószínűleg azért, mert nagyon kényes kérdésről van szó, és nincsen egységes jó válasz. Ezért attól tartok, hogy ebben a válaszomban nem tudtam eléggé pontosan fogalmazni, de nagyon határozott erőszerepet szánunk a felügyeleti szervezetőjének, ezért, de ezzel együtt nem tudom, hogy ő lehetne az egyetlen személy, aki kezdeményezheti a szanálást talán az a megérzésem, hogy másoknak kellene ebben szerepet biztosítani a szanálás kezdeményezését illetően. Elnök asszony, köszönöm szépen. Nyilvánvalóan az is problémát jelenthet, hogy tudjuk ugyan ki a vezető, de kik lesznek a többiek. Megint csak né néppárt következik. Köszönöm szépen. Madame Louis először is Rendkívül örülök, hogy ma itt van ezen a meghallgatáson a parlamentben. Két kérdésem van. Az első az állami kötvények, államkötvényekkel kapcsolatosan Drági úr azt mondta, hogy a bankok esetében itt komoly kockázatokról van szó, és az illetékes szakértői csoport ezt visszautasította. Számomra ez azt jelenti, hogy az EKB elnöke, elnökének nem fűződhet érdeke ahhoz, hogy a pénzpiacokon bizonytalanságot és nyugtalanságot váltson ki az államkötvények kapcsán és értékelése kapcsán. A kérdésem az, hogy a banki mérlegekkel kapcsolatos kockázatot hogyan kívánja elhárítani, és személyesen ön hogyan vélekedik az államkötvények kockázat kezeléséről. Második kérdésem pedig, hogy a jövőben az EKB elnökével hogyan kívánja majd kezelni az esetleges hasonló összeférhetetlenségeket. Egy második területre szeretnék rákérdezni, amit Ferreira úr is kérdezett. Milyen lehetőségeket lát a felügyeletben, hogy az egyszerű bankokat is bevonják a felügyeletre, felügyeletbe, illetve mennyiben maradjanak ezek a bankok, úgymond a nemzeti hatóságok illetékességi körében, és önök csak az összetettebb bankokkal foglalkoznának, és hogyan kívánnak egységes nyelven szólni az EKB-val a felügyelet során. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az eh, állami kihelyezéseket és eh, kitettséget eh, illetően a rendszerkockázati tanács és más európai és nemzetközi fórumokon is felmerült ez a kérdés. A személyes véleményem az, hogy valamit tennünk kell ez ügyben. Nem most kell drámai nyilvános lépésekre elszánnunk magunkat, de hát azért van mozgásterünk. Először is a mérleg elemzésben, a stressztesztben, ahogy legutóbb bankatóság tette, hasonló kockázat súlyozott értékelést végzett, mert pontosan ugyanazonok a kötvények szerepelnek a mérlegben, tehát hogyha valami gond van, akkor ugyanúgy van gond. A tőkekövetelménnyel kapcsolatban, nos, a tőkekövetelmény se sem lesz igazán magas a múltbéli események miatt. Fontos eszköz lehet az, hogy bizonyos felső korlátot állapítsunk meg a, a, a kitettség tekintetében. Amennyire tudom, már vannak olyan tagállami felügyeleti szervek, amelyek állami vagy nem állami szereplőkre ilyen exposure határértékeket megállapítanak. Már csak azért is, mert úgy vélik, úgy érzik, hogy a portfólió kockázatosságának ez fontos részét képezi. A banki mérlegek átvizsgálása, átvilágítása során nyilván a legkockázatosabb portfóliókat fogjuk vizsgálni, és a stressz teszteket követően az állami kockázatok tekintetében még nagyobb lesz a mozgásterünk. Mindenképpen arra kell ösztönözni a bankokat, hogy például a likviditási arány tekintetében csökkentsék a, a, az állami kitettséget, már csak azért is, mert a gazdaságot a bankoknak finanszírozniuk kell, hogyha növelik az állami iránti exposure kitettséget, akkor kevésbé tudják a gazdasági finanszírozás szerepét ellátni. Az SRM-mel kapcsolatban a rendszerkockázati mechanizmus egységes szanálási mechanizmussal kapcsolatban az az érzésem, hogy Valószínűleg a nagyobb országok esetében ez működőképesebb, ahol megvannak a források, emberi erőforrások, a szakértelem, a, a pénzügyi háttér ahhoz, hogy a bankszanálást tagállami szinten, nemzeti szinten oldják meg, amennyiben szükséges. talán túlságosan európai gondolkodás vagyok. Én egy szeret, jobban szeretném, hogy az vezetben minden bankra egy bankszolási hatóság működne. Itt a kommunikációban a sajátos nyelv alkalmazására nem válaszolt az LKB és a felügyelet között. Mivel francia vagyok, ezt mi nagyon komolyan vesszük, hogy a saját nyelvünkön beszélünk-e. Mi az európai szabályokat tartjuk tiszteletben, tehát minden felügyeleti hatóság franciául, németül, görögül vagy bármilyen egyéb nyelveken kommunikálhatnak. Az SSM-nél pedig mindent megteszünk ennek elősegítésére. Egy keretet kívánunk alkalmazni az SSM szabályok jogi alkalmazására, végrehajtására vonatkozóan, és amint ez elkészül, konzultációk alapján nyilván ez lesz majd a játékszabály. Köszönöm szépen. Antolin, a Szoszem frakció nevében köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy még cseréljünk. Nui asszonyjal, én magam a spanyolul fogok beszélni. Két kérdést szerettem volna feltenni önnek először is. Nagyon örülök neki, hogy kötelezettséget vállalt arra, hogy betartsa a parlament közötti egyezményeket a demokratikus kontroll tekintetében. Szerintem semmiféle problémánk nem lesz, hogyha van ez, módunk eszmét cserélni, nem csupán a felügyeleti hatóság vezetőjével, hanem a magaszintű tisztségviselőivel is, hiszen az intézmény közi megállapodás is erre kötelez minket, hogyha van erre lehetőség. A második kérdés pedig előbbi kollégám által felvetettekről, felvetettekre vonatkozik, ez az állami kockázat. Ön is közzétett néhány dokumentumot, illetve publikációt ezzel kapcsolatban a felügyelet témájában. Tehát ez elsősorban az állami kockázatokra vonatkozik, illetve a nem kívánt következmények elkerülésére. Úgy gondolom, hogy ez a felügyeleti mechanizmus az európai egység megerősítésében egy újabb lépést lehet, ezért nagyon abszurd lenne, hogyha különböző mércéket alkalmaznának, mint például az a, abban a megegyezési memorandumban, amit Spanyolországban is elfogadtunk. Nagyon furcsa lenne tehát, hogyha más tennénk, mint az LKB és figyelembe kell venni azok, azt, hogy a felügyeleti erőfeszítéseket arra kell fordítani, hogy a pénzügyi töredezettséget leküzdjük, a hitelt visszaállítsuk, és hogy a pénzintézetek sokkal erőteljesebb, határozottabb helyzetben legyenek. Válasz? Köszönöm. Ami az intézmény közi megállapodást illeti, természetesen elkötelezett vagyok abba az irányba, hogy ezt a megállapodást betartsam szó szerint és szellemiségben is. Franciaországban gyakran dolgoztam, de mostanában többször fogok önökhöz ellátogatni ezzel szemben, ugyanis úgy gondolom, hogy így lehet egy valódi átlátható kapcsolatot kiépíteni. Hogyha a találkozók kevésbé rendszeresek, akkor pedig bizonyítékot kell benyújtani, hogyha valami mégsem úgy alakul, ahogy tervezték. És nem mindig könnyű egyébként, ezért jobbnak találom, helyesebbnek találom, hogy jó időkben, rossz időkben egyaránt eljöjjek, annak érdekében, hogy egy tartós kapcsolatot, átlátható kapcsolatot alakítsunk ki, ami a bizalmon alapul. Ami az állami kockázatokat illeti, illetve a felügyelet nem szándékos következményei, illetve az ezzel kapcsolatos szabályozások következményei. Nos, valóban Számos új szabályozás eh, lépett életbe, mint például a Solvency, a Liquidity, egyre több stressztesztet kívánunk alkalmazni, ami az állami kockázatvállalásokra vonatkozik, és ez pedig remélhetőleg nem fog több nehézséget okozni, mint ami már eleve jelen van. Illetve az egyetértési memorandum természetesen szintén jó kezekben van, de el kell mondanom, hogy hazámban nagyon koncentrált bankrendszerünk van. Németországban, Spanyolországban vannak olyan bankok, amelyek különböző modelleket használnak. Nem egy szabványosított megoldást alkalmaznak, ahol 0%-os a kockázatvállalási ráta, és természetesen a követelmények esetében is megfelelő szabályaik vannak. Természetesen vannak olyan pufferzónák egyes országokban, illetve kockázati kategóriák. Ahogyan említettem egyébként a görög bankok esetében, nem hiszem, hogy esélyegyenlőségi kérdés merülhet itt fel, ugyanis az összes bank rendelkezik bizonyos kockázati profillal, természetesen a mérleg értékeléséből le kell vonnunk a következtetéseket, hogy milyen kockázati kitettséggel kell szembenézni. Nagyon fontos feladatunk van ugyanis a piac felé, amit teljesítenünk kell, és úgy gondoljuk, hogy ez az átláthatóság segít majd az európai bankoknak, hogy visszalépjenek a bankpiacra, a hitelpiacra annak érdekében, hogy tudják finanszírozni az európai gazdaságot. Elnök asszony, rendben akkor megint a néppárt jön, Astrid parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Új asszony. Francia fog beszélni az ön anyanyelvén még akkor is, hogyha ez nem az én anyanyelvem, mielőtt még a francia eltűnik a pénz ügyből, ahol mindenki angolul szokott beszélni. Először én is szeretnék a bélőrömömnek hangot adni, hogy az LKB önt választotta a jelöltek közül. Azt hiszem, hogy szakértelméhez kérdés nem férhet. Ráadásul nő, ami fontos egyesek számára nagyon fontos. Nekem igazán eh, nem annyira szívügyem ez. Eh, sem eh, valakinek a nem, sem a nemi orientációja nem foglalkoztat engem. Az önéletrajzából kiderül, hogy soha nem azért választottak, mert nő egy feladatra, Lagarde asszony sem azért választott önt, hanem azért, mert rátermett szakember. Ha jól értettem eddig a hozzászólásait, akkor én azt a kérdést tenném fel önnek, hogy a bankhatóság szerepe mi pontosan ho, hogyan viszonyul a bankhatóság az egységes vegyületi mechanizmushoz, hiszen nem lesz felesleges a bankhatóság. Ön szerint esetleg át kell gondolni a bankhatóság küldetését, pontos feladatát, hatáskört annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések önök között? Köszönöm, képviselő asszony. Hát nő vagyok, ezzel nem tudok mit kezdeni, így, hát, így ezt nem hagyhatom ki rajzomból se. A bankhatóság továbbra is nagyon fontos marad. Talán inkább a szabályozás felé, a technikai szabványok, az iránymutatások, az ajánlások irányába mozdulhat el, például a közös fogalom meghatározások irányában, eh, az átstruktúrált hitelek, a forbearance eh, és egyéb ilyen fontos kulcsfogalmak eh, közös definíciójának meghatározása felé de én úgy vélem, hogy az SZM és az EBA közötti együttműködésnek rendszeresnek és szorosnak kell lennie, mert a bankatóság végzi majd a stressz teszteket. Ezt jónak tartom. Egy magas szintű csoportot hozott létre az EKB az SZM előkészítésére. Ennek én is tagja vagyok. Az szm en kívüli országokat is meghívjuk ide szemináriumok keretében bemutatjuk például a kockázat értékelési munkánkat, vagy a közös felügyeleti csapatok munkáját, vagy például a mérleg felmérés munkáját, Andrea Enria például a munkacsoportban sokat teszenek érdekében, hiszen ez nagyobb fokú koherenciához vezethet az európai szinten, és beszéltünk arról, hogy az európai koherenciára szükség van, főként nemzetközi szintéren. Az SSM-en kívüli tagállamok vagy országokkal is egyet kell működni, az egységes belső piac megfelelő működése érdekében. Hoznék erre egy példát. A mérleg felméréshez a nagy európai bankok, 128 nagy európai bankot érint ez, illetve a lányvállalatalkait is, és a bankhatóság kiadott egy módszertant, vagy legalábbis ajánlást arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan kell elvégezni. Az banki eszközállomány minőségének felmérését éves szinten végzik a tagállami bankfegyeletek. a német, francia, olasz bankok leányvállalatai sokszor például Kelet-Európában igen aktívak. Lengyel kollégákkal találkoztam, és azt beszéltük meg, hogy hogyan dolgozzunk, hogyan lehet ezt a quality, asset quality review-t, ezt a banki eszközállomány felmérést elvégezni a, a, a leánybankkal, kezdjük, és akkor azt becsatornázzuk az anyabank ilyen felmérésébe, vagy fordítva, hát ez, ez, ez módszertan kérdése, de mindenképpen együtt kell ezt elvégeznünk. Ez csak egy példa vagy lehetőség arra, hogy a hétköznapi életben a, a bankfelügyeleti szervek hogyan tudnak együttműködni. És én szeretném, hogyha minden ilyen lehetőséget megragadnánk arra, hogy együtt működjön a, a bankhatóság, az egységes fegyeleti mechanizmus. A, a belső piac, az egységes belső piac fényében, hiszen ez nem veszti a jelentőségét csak azért, mert az egységes vegyületi mechanizmus megjelenik. Köszönöm szépen az SND nevében, Pitalla kolléga. Köszönöm szépen. Csak egy figyelmeztetés igazából. Amikor az állam kötvényekkel kapcsolatos kockázatokról beszélünk, 2007-re emlékeztetnék, amikor is a bankok stabilizáló szerepet játszottak, ugyanis ők államkötvényeket jegyeztek, és ezzel biztosították a keresletet megakadályozva ezzel az árfolyam különbségek elszabadulását. A nem likvid kötvények és derivatívák, az úgynevezett toxikus kötvények azonban óriási veszteségeket okoztak a belga, német és francia bankok számára. és ezt a bankok gyakran elég homályos módon számolták el. Úgyhogy nem becsülhetjük alá ezeknek a toxikus eszközöknek a veszélyét. Pals úr kérdése körülbelül erre vonatkozott már az előbb is. A likvid derivatívák és kötvények kezelését önök hogyan, ön hogyan látja? Én nem állítom, hogy az államkötvények a legkockázatosabb eszközök a bankok portfóliójában. Minden esetre a válság megmutatta, hogy nincsenek kockázatmentes eszközök. Sokáig ebbe a hídbe ringatták magukat sokan az államkötvényekkel kapcsolatosan, de ez nem igaz. Tehát nincs kockázatmentes eszköz vagy befektetés. Nyilvánvalóan igaza van, hogy vannak lényegesen toxikusabb eszközök, amelyek komoly veszteséget jelentettek a bankok számára a válság idején. Ezt a tanulságot fájdalmasan szűrték le, de minden esetre képeztek ezekre tartalékot, meghatározták, hogy melyek ezek a toxikus eszközök, ezek az úgynevezett legacy assets az örökségként itt maradt, itt ragadt eszközök a bank szektorban a válságból, tehát a mérlegekben, a mérlegek értékelésénél elsősorban ezekre az eszközökre fogunk összpontosítani. Minden országban a tartalékolás e tekintetben megfelelő már, de ezt el kell ismernünk. Még akkor is, hogyha megfelelő szintű a tartalékolás, és veszteség nélkül realizálhatók ezek, akkor mm, van egyfajta remény, és a felügyeletnek a feladata az, hogy arra ösztönözze a bankokat, hogy ezektől az eszközöktől megszabaduljanak és hogy tisztítsák meg a mérlegeiket az ilyen eszközöktől, annak érdekében, hogy a gazdaság finanszírozás felé elmozdulhassanak. Tehát az ilyen örökül hagyott eszközöket kell először is kitisztítani a mérlegekből. Rendben. Elégedett a válaszsal? Akkor az ALDE, Tromóza kolléga. Question. Jó napot kívánok! Én magam is az államadósággal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon érdekes kérdés. Az asszisztensemmel ugyanazt az újságot olvastam, amelyről Antolini szólt, a az ön publikációját olvastuk el. A hatodik oldalon azt mondják, hogy a nagy jó minőségű likvid eszközöknél az állam kötvények esetében ez egy nagy ö, lendületet adhatna a bankok számára, hogy csökkentsék a kockázatvállalásukat. Hazámban, Spanyolországban például, a legutóbbi adatok szerint a spanyol bankoknál több mint 300 milliárd eurónyi államkötvény található, és ez növekszik hónapról hónapra. Ez pedig egy borzasztó negatív hatással jár, ugyanis a állami ágazat a közszektor bankok felé fennálló adósága évente 10-15 százalékkal növekszik. Két kérdést tennék fel. Tehát ha azt mondjuk, hogy az államadóságnak nincsen kockázata, ez, ahogyan ön is mondta, ez növeli a bankoknak azt az ösztönzését, hogy egyre többet vásároljanak belőle. Így módon pedig egy problémát teremtünk, egy crowding out hatású problémát. Azonban az államadóság az eurozóna tagállamaiból ugyanolyan nulla kockázatos megközelítést alkalmaz. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy tud -e erre világos választ tud-e adni, és hogyha ön a felügyeleti vaslédi lesz, akkor tud-e valami nagyon konkrétumot mondani, amit továbbíthatunk a polgáraink felé? Köszönöm szépen, hangzik a válasz. Ami a felügyelet nem tervezett következményeit, nagyon szoros, nagyon szűk a megközelítés olyan eszközök esetében, amelyek eléggé likvidek ahhoz, hogy a DLCR-ban figyelembe vegyék. Franciaországban jó magam, kollégáim, a bankelnök nagyon sokszor és határozottan képviselte ezt a pontot. Nagyon fontos volt ez, hogy illetve időbe került, hogy meghallgassanak. Az első változatnál, tehát a likviditási lefedettségi aránynál az első változat fogadtatása nem volt jó. Nagyon aktívan dolgoztunk azon, hogy sokkal jobb likviditási lefedettségi arányt érjünk el, és amit most sikerült elérnünk, az sokkal jobb, de vajon elége? Elége nem túl nagy ösztönzőket adni az állami kockázatvállalás tekintetében. Nem vagyok százszerzelékben meggyőzve erről, azonban a tárgyalások során ezt sikerült elérnünk. Nem nekünk kell ezt eldöntenünk, ahogyan ön is gondolhatja, de próbálkozunk és foglalkozunk ezzel. Természetesen a Bázeli Bizottságban a likviditási lefedettség rátát illetően még nem zárultak le a tárgyalások, újra és újra felvetjük ezt és megbeszéljük. Tehát elmondható, hogy azért már lényegesen javult a helyzet. Ami pedig a zéró kockázatot illeti. A zéró kockázat szempontját az állami kockázatvállalásoknál. Ez tulajdonképpen csak a standardizált megközelítésben létezik. A legfontosabb bankoknál az európai területen, amelyek a banki eszközök 85%-át képviselik, eléggé nagy százalékban használnak belső modelleket a tőkekövetelmények kiszámítására, és nem engedélyezett számokra, hogy nulla százalékos, nulla kockázati százalékos eszközöket használjanak. Azonban a lehetőség az az, hogy többet kérjenek, mint amit ő maguk, ők maguk előírtak volna az állami kockázatvállalás esetében. Tehát a stressztesztből az első lépés az Európai Banki Hatóságnál olyan kockázati súlyozású eszközök alkalmazása, amely nem nulla, tehát nem zéró kockázatot jelent. Azonban erről még döntés nem született. De nem tudom, hogy miért ne lehetne különböző szinteket megállapítani a különböző bankok esetében a kockázati súlyozásnál, főként a konzisztencia érdekében, ugyanis azt meg lehet magyarázni, hogy miért egyes bankok két vagy három vagy akár 6 millió eurót tesznek félre az állami kockázatvállalásokra, illetve államadósági kötvényekre, míg mások pedig sokkal többet vagy kevesebbet. Mindenkinek vannak erre különböző eljárásai, azonban a kötvények, az államkötvények a mérlegben mindig ugyanúgy jelennek meg. Azt hiszem, hogy ez sokkal kevesebb, mint amit elképzelhetnénk, ez a nulla százalék. A megfelelő szintet kell elérni, egyéb esetben puffereket fogunk követelni, kiegészítő puffereket, annak biztosítására, hogy az adott bank kockázati profiljában eléggé tőke van. Elnök, hogyha jól értem, akkor ön úgy gondolja, hogy vagy megfelelő kockázati súlyozás kell, vagy puffert írnak elő. Talán azt kellene biztosítani, hogy nincsenek állandó részleges kivételek, amelyeket a nagybankok esetében alkalmaznak. Igen, pontosan erről van szó. Felügyelőként, ahogyan kollégáim a többi országban, mi is megnézzük az adott bank modelljét, hogy eléggé szilárd, ezután pedig ellenőrizzük, hogy milyen tőkekövetelményei, tőkekövetelményi százalékot kérnek az egyes eszközök esetében, megnézzük, hogy milyen szintű tőkét írnak elő, és hogyha ez nem megfelelő, akkor pedig kiegészítő puffereket írunk elő. Ez történik az államadóságnál is egyébként, de más adóságfajtáknál is. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig akkor lezártuk a felszólalók listáját, úgyhogy Filip Lambertet szólítom, de talán még egy kérdésre lesz lehetőség. Filip, tessék. Madame Nui. Különben végén fog beszélni. Én is üdvözlöm az Európai Parlamentben, asszonyom. Megkérdőjelezhetetlen, hogy eb- ezen a területen ö, minden megfelelő képesi, képességgel, képzettséggel és főként tapasztalattal rendelkezik. Hosszú ideje foglalkozik bankfegyelettel, érdekes élményeket is megért Franciaországban. A a Dexia ügy alatt is bankfegyeletnél dolgozott, ez Belgiumot különösen érinti. Franciaországban is érdekes dolgok történtek a Dexia égisze alatt. A kérdésem az, milyen pozitív vagy negatív szerepet játszott ez ügyben, hiszen mégiscsak az ön uralkodás alatt történt ez az ön bankfelügyeleti elnöksége alatt mindenki követhet el hibákat, de a hibákért felelősséget kell vállalni. Thank you. Well, uh, in fact, uh, nothing happened uh, through... Nos, képviselő úr, uh, uh, aig keresztül hiba nem történt, egyes újságírók uh, uh, félreértették, mert Londonban dolgozó francia alkalmazottak ugyanabban az épületben voltak, mint a, az a londoni intézmény, amely bajba került. Így tulajdonképpen minket ez nem is érintett. What is the, the second example that you, you mentioned? Uh, allow me not to quote. A második példával kapcsolatban, ha megengedi, akkor én nem mondanám ki az érintett intézmény eh, nevét. Nos, az állami kitettség, vagy az állami kötvények kockázata ügyében, akkor úgy hittük, vagy úgy akartuk hinni, hogy ezek kockázatmentes eh, eszközök eh, önkormányzati kölcsönök azt gondoltuk, hogy kockázatmentesek, az üzleti modell részét képezték ezek az eszközállományban. Nagyon fontos elem az, amiről mindenképpen szólni kell, ez pedig a vállalati, vállalati irányítás, a corporate governance kérdése. Sok esetben a bankok pontosan az ezirányú hiányosságok miatt kerültek nehézségbe. Ön is tudja, hogy gyakran látható, hogy probléma lesz, de az a baj, hogy sokszor nincsenek meg a jogszabályi eszközeink arra, hogy a, a megfelelő vállalat irányítást garantáljuk, a Solvency 2-es például erre lehetőséget ad majd, és én személy szerint sajnálom, hogy a hazám Franciaország ezen CRD 4-es és a Solvency 2-es nemzeti jogba történő átültetését, vagyis végrehajtását az utolsó pillanatig halasztotta, amikor egy olyan komplex cégcsoporttal van dolgunk, vállalatcsoporttal van dolgunk, amely több országban is aktív. Jó rendben Európában közel vannak az országok egymáshoz, de ez minden problémára nem hoz megoldást. Bankcsoportok felügyeletére vonatkozó modell de igazán nem rendelkeztünk a SEPS-nél, amikor dolgoztam, akkor mindent tehetőt megtettünk, ami a hatáskörünkben lehetséges volt, többet nem tehettünk. Két ország közötti, három ország közötti, illetve nagyobb nemzetközi fellépéseket tettünk és meggyőződésem, hogy az SSM, az Egységes fegyelmi Mechanizmus pontosan ezen változtat. Euh, nem francia, hanem belga franciául beszéltem valóban, de ő nem francia válaszolt, érdekes mondom, de hogyha jól értettem, a Dexia esetében az, azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésre álltak, többet nem tehetett tenni, tehát igazából a szabályokkal volt a baj, tehát ön, ön teljesen hibátlan és, és tiszta ez ügyben? Kö... Nem, én nem ezt mondtam. Mint sokan mások, sok más bankfölgyelet is elismerte, hogy a, a az önkormányzati és állami adósságoknak való kitettség kockázatát nem mértük fel megfelelően, ez valóban hiba volt hogy ez nem szúrt szemet korábban. Jó magam és belga kollégáim a vállalatirányítási problémákra rávilágítottunk, rámutattunk, de nem voltunk képesek eh, arra, hogy a véleményünket autoriterebb módon is, eh, ennek autoriterebb módon is érvényt szerezzünk. Egy komplex banki csoport felügyelete bilaterális vagy trilaterális együttműködés keretében, mondjuk Luxemburga folytatott két oldal együttműködés, valószínűleg nem volt elég magas szintű ahhoz, hogy ilyen, amikor ilyen nagy tét forog kockán, akkor ez elég legyen. Right. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor most a meghallgatás végére értünk. Köszönöm, Daniel, és köszönöm különösen, hogy időben megkaptuk az írásos válaszokat, hogy a meghallgatáson így megkönnyítse a dolgunkat. Ez egy nagyon kedves gesztus volt. Tehát a következő most a feladatunk. Akik nem az Európai Parlament képviselői, kérem, hogy fáradjanak ki a teremből. A képviselők most röviden eh, egymás között megvitatják az elhangzottakat, és megfogalmazzuk majd az állásfoglalás tervezetet, amiről az ECON szakbizottsága december 5-én szavaz, és a decemberi plenáris elé terjesztjük majd az ajánlásainkat. Tehát ez az eljárás, és pár perc szünet, amíg Daniel, illetve a többi külsős úgymond elhagyja a termet. Thank you.